Hello everyone. Jó napot kívánok mindenkinek, kérem szépen foglalják el a helyüket. Készítsék elő a szavazókártyákat is, azért, hogy el is kezdjük a mai szavazást. Ah, bonjour. ready. So first... Készen állnak? Az első jelentés. A közös mezőgazdasági politika keretében a fiatal gazdák eszközeinek végrehajtása 2013-as uniós reform után. Kezdjük az első kompromisszummal, mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 12 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 13 mellette, ellene, ellenőrizzük a 13-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 15 mellette, ellene tartózkodó. Nézzük még egyszer mellette, ellene tartózkodó. Ellenőriző. Elnézést kérek, mondja az elnök. Én a kártyámat várom kártyámra várok. Lezárom a szavazást, mondja az elnök. Elfogadtuk. 16 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva, 17 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva, 18 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva, 19 mellette, ellene tartaszkodok elfogadva, 24 mellette, ellene, tartaszkodok elutasítva, 21 mellette, ellene, tartaszkodok elfogadva, 23 mellette, ellene, tartaszkodok elutasítva, 20 mellette, ellene, tartaszkodok elfogadva, 23 mellette, ellene, tartaszkodok elfogadva, 25 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 26 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 28 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 29 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 27 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 30-as két részben első rész mellette ellene tartozkodok elfogadva, a második rész mellette ellene tartozkodok elfogadva, 31 mellette ellene tartozkodok elutasítva, 32 mellette ellene tartozkodok elutasítva, 33 mellette ellene tartozkodok elfogadva, 34 mellette ellene tartozkodok elfogadva, 35 mellette ellene tartozkodok elutasítva, 36 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 37 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 38 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 39 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 40 mellette ellene tartozkodok, elfogadva, 41 mellette ellene tartozkodok, elfogadva, 42 mellette ellene tartozkodok, elfogadva, Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 54 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 55 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 53 mellette ellene tartózkodok elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 61 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 64 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 60 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 65 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 63 mellette ellene tartózkodok ellenőrizzük a 63-ast. Lezárom, elfogadtuk. 62 mellette, ellenem tartózkodok elutasítva, a négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva. 74 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, 75 mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, 76 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 77 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 78 két részben első rész mellette ellene tartózkodok, elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 79 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 80 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 81 mellette ellene tartózkodók elfogadva, egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, második módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, és záró szavazás elektronikusan megnyitom a szavazást. And closed. Lezárom. And it is adopted. Elfogadtuk. We vote on the implementation. A jobb jogalkotás intézményközi megállapodásának értelmezése egyes módosító mellette ellene tartózkodok, elutasítva, kettes módosító mellette ellene tartózkodok, elutasítva, hármas módosító mellette ellene tartózkodok, elutasítva, négyes módosító mellette ellene tartózkodok, elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodok, elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodok, elutasítva, hetes mellette ellene tartózkodok, elfogadva, nyolc mellette ellene tartózkodok elutasítva. 9 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 10 mellette ellene ellenőrizzük a tízest, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 11 mellette ellene tartózkodok elutasítva. Szavazunk megint. Félreértettem az eszendét, tehát még egyszer. 11. Ki van mellette? Ellene? Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es módosító, első része ki van mellette. Ellene tartózkodok elfogadva, kettes rész mellette ellene tartózkodok elutasítva, 13-as mellette ellene Tartózkodok, ellenőrizzük a 13-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 14 mellette, ellene, tartózkodok, ellenőrizzük a 14-est. Sajnálom, sajnálom. Lezárom elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodok, elutasítva 16 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva 17 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva 18 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva 19 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva 20 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva 22 mellette, ellene tartózkodok elutasítva, 21 mellette ellene, tartózkodok elutasítva, 23 mellette ellene, tartózkodok elutasítva, 24 mellette ellene, tartózkodok elutasítva, 25 mellette ellene, tartózkodok elutasítva, 26 mellette ellene, tartózkodok elutasítva, 27 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 29 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 30 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 31 mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük a 31-est. 31. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 32 mellette. Meg tudná velünk is osztani, amit éppen mond? Folytassuk a munkát. 32 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 33 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 34 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 35 mellette, ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 35-öst, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 36 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 38 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 39 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 40 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 42 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 43 mellette ellene tartozkodok. elfogadva, 44 mellette ellene tartozkodok. elfogadva, 41 mellette ellene tartozkodok. elfogadva. Záró szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, és ezt elfogadtuk, köszönöm szépen. A következő az oltóanyagok szemeni ellenállás Európában. We start with amendment 12. Who is in favor? 12 mellett ellen tartózkodok, elfogadok, 13 mellett ellen tartózkodok, elfogadok. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 27 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 28 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. And it's closed. Adopted. So... Lezárom, elfogadtuk, 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38 csak a második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40 ellenőrizzük a 42-est, megnyitom a szavazást. And it is closed. Lezárom, és elfogadtuk. 43 mikrofonon kívüli hozzászólás. Ez volt a változtatás, mondja az elnök azt, hogy 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59 mellette ellene tartózkodása elutasítva, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 67 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 68 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 69 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 71 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 72 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 73 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 74 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 75 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 76 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 77 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 84 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 85 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 86 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 87 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 89 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 88 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 88-ast, megnyitom a szavazást. And it is closed. It is adopted. Lezárom, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 91 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 92 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 93 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 95 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 96 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 97 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is open and the vote is closed. Le is zárom. Delejasszony Megvan a kártyája? Igen, elfogadtuk ezt. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Öt mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hat mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hét mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolc mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 első része mellette ellene tartózkodás, elutasítva 9 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor a végszavazást elektronikusan fogjuk megejteni, megnyitom a szavazást. And it's... You don't wish to vote? Okay. Nem kívánnak szavazni? Jó, hát akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. a fenntartható és versenyképes európai akvakultúra ágazat felé a jelenlegi helyzet és a jövőbeli kilátások, ez a következő egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk elutasítva. Egy kicsit összezavart engem, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15 első része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette ellene Nem láttam a liberálisokat szavazni, a 18-as mellett ki van ellene tartózkodás, elutasítva 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva A 23-at szeretnék ellenőrizni? Jó, megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom. Elfogadtuk. Elnézést. 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 25 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 27 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 28 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 30 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 31 első része mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 31-esnek az első részét, megnyitom a szavazást. The vote is open. And it's closed. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30 jó, ellenőrizni kérik a 32-est, akkor ellenőrizzük, megnyitom. De hogyha a liberálisak nem jelzik, hogy hogy szavaznak, akkor ne játsszuk ezeket a játékokat, jó? Segítsenek. Mert egyébként rosszul fogom bemondani az eredményt. Lezárom, elfogadtuk. 33 E, mellette ellene tartózkodás elutasítva, ez volt az első rész, ugye? Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45 mellette ellene tartózkodás. A szocialisták mellette vannak, vagy nem? Mellette. Akkor még egyszer nézzük ezt a 45-öst, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54 második része, az ötös kompromisszumot kifelejtettük mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 54 második része ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 56 mellette 56 mellett ki van ellene tartózkodás. Senki nem szavazott az 56-os mellett, akkor elutasítottuk 57 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Eckhout úr, egy kicsit gyorsan megy ön elnök asszony az 54-es második részét egy picit összekavartuk, ezért az 56-os rész, az 56-osnál senki nem szavazott, ezt nem lehet elutasítottnak nevezni, kérem az 56-osról szavazzunk megint. Jó, akkor szavazzunk mindenről, 54 második része, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 56 mellette. Ellene, elutasítottuk. 57 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Part, who is in favor? 60-as első része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 62 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63 mellette ellene a okafogyottá válik, bocsánat, mondja az elnök azt, hogy 66 mellette ellene tartózkodás. A 66-osról még egyszer mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 67 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 75 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 76 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 79 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 80 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81-es első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 82-es mellette, ellene tartózkodik, 82-es mellette, ellene tartózkodik, elektronikus, and it's closed. It is rejected. 83, who is in... fogadtuk el 83-as nem fogadtuk el 84-es mellette Csak nem fogadtuk el 85-ös mellette nem fogadtuk el 86 mellette 86 And it's closed and it is adopted. Elfogadtuk. 87-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk el. 89 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk el. 90 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk el. 91 mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 91-eset. And it's closed. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 92 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 93-as ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 94 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 95 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 96 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 97 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 98 mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 99 mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 99 nem fogadtuk el 100-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 101-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Most pedig elektronikusan szavazunk az a vélemény egészéről, szavazást lezárom. Elfogadtok. Köszönöm szépen. Közbeszerzési stratégiai csomag következik. Hatvan egy mellette, egy ellene. Tartózkodás nélkül fogadtuk el. Nem látszott az kijelzőn? 61 egy arányban tartózkodás nélkül fogadtuk el. Gratulálunk az előadónak, tapsot érdemel. Tehát közbeszerzési stratégiai csomagról szavazunk, nagyra becsült kollégák. Hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 8-as mellette ellene tartózkodik, 8-ast ellenőrizzük elektronikusan. And it's closed. And is adopted. Elfogadtuk. 9 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Vagy elfogadtuk? Nem tudom, ellenőrizzük elektronikusan. Elnézést, de hát ha nem emelik a kezüket, akkor nagyon nehéz megítélni. This closed and is adopted. Elfogadtuk, megint Többsége. Tízes mellette ellene. Nem fogadtuk el. Tizenegyes mellette ellene tartózkodik, fogadtuk. Tizenkettes mellette ellene tartózkodik, el fogadtuk. Tizenhármas mellette ellene tartózkodik, el fogadtuk. Tizennégyes mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 17 mellette, ellene elfogadtuk 18 mellette, ellene elfogadtuk 19 mellette, ellene elfogadtuk 20 mellette, ellene elfogadtuk 21 mellette, ellene elfogadtuk 22 mellette, ellene nem fogadtuk el 23 mellette, ellene 24 mellette ellene tartózkodik. Még egyszer, 24-es, 24-es mellette ellene elfogadtuk, 25-ös mellette ellene elfogadtuk, 27 mellette ellene elfogadtuk, 28 mellette ellene elfogadtuk, 28 mellette ellene elfogadtuk, 29 mellette, ellene, elfogadtuk, 30-as mellette, ellene, elfogadtuk, 31 mellette, ellene, elfogadtuk, 32 mellette, ellene, elfogadtuk, 1-es mellette, ellene, elfogadtuk, 2-es mellette, ellene, elfogadtuk, hármas mellette ellene elfogadtuk, 4-es mellette ellene elfogadtuk, ötös mellette ellene elfogadtuk, hatos mellette. Ja, erre nem kell szavazni, mert elfogadott automatikusan. Záró szavazás pedig nagy örömmel jelentem be, hogy nincsen. Köszönöm szépen. Még valami? A szavazás végéhez értünk. Következő napi rendi pontunk, eszmecsere a bizottsággal. Köszönöm az együttműködésüket, kollégák! Which one? Uh, hello. That's about, uh,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 Kedves kollégák, azokat, akik a következő napi rendi pontnál nem szeretnének jelen lenni, bátorítom, hogy hagyják el a termet. Van még egy pontunk, és azonnal bele is fogunk vágni. Okay, thank you, and we will start with item 13. Jó, akkor most folytatjuk, 13. napi rendi pont. Csendet kérek, mert folytatnunk kell. So much. Köszönöm szépen. 13. napi rendi pont, mecsere a bizottsággal az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről. Fontos téma ez és minden további nélkül meg is adom a szót a bizottságnak. 10 percet kap a bizottság. Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket, és itt beszélhetünk a hamisított gyógyszerekről. A hamisító gyógyszerekről szóló irányel 118. cikke értelmében a tagállamok arányos, hatékonyos elrettentő lépéseket kell, hogy megtegyenek, elfogadjanak a hamis gyógyszerekkel, a segédanyagokkal és a hatóanyagokkal kapcsolatban, és tájékoztatniuk kell a bizottságot ezekről az intézkedésekről. A 118 ácik azt kéri a tagállamoktól, hogy tegyenek jelen, azt kérik, hogy tegyenek jelentést a tanácsnak és a parlamentnek az intézkedések értékeléséről. A bizottság jelentését 2018. januárjában fogadta el, egy külső tanácsadó céget bíztunk meg, hogy készítse el a tanulmányt, online elérhető a tanulmánya jelentéssel együtt. Ha megnézzük az eredményeket, arról, hogy a tagállamokban hogyan néz ki a büntetésekkel kapcsolatos lépések végrehajtása. Hamisított gyógyszerekről beszélünk, és eh, éppen ezért eh, elég nehéz kiértékelni eh, ezt a területet. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a tagállamokban a büntetőjogi intézkedések vonatkoznak az emberi egészség az emberi egészségre káros anyagokkal, és vannak külön szabályok, büntetések a gyógyszerek, a segédanyagok és a hatóanyagok hamisítására a 118A értelmében. A tagállamokban lépéseket vezettek be, 26 tagállamban lépéseket vezettek be a 118 értelmében. Egy tagállam módosítani fogja a büntető törvénykönyvét, és a legutóbbi van egy tagállam, amely egyáltalán nem módosított a BTK-n azért, mert úgy érezték, hogy a BTK már így is megfelel a 118 cikkben szereplő követelményeknek. Ami a hatóanyagok, segédanyagok és a gyógyszerek mm, hamisítását illeti, itt börtönbüntetéssel, engedélyek visszafonásával és pénzügyi szankciókkal is büntetik a tagállamok, valamint a termék piacra történő visszavonásával is büntetik ezt a, ezeket a cselekményeket. Büntető bűncselekményekről van szó hamisítás esetében. Vannak olyan tagállamok, ahol az importot, exportot, távértékesítést is büntetik a hamisított gyógyszerek esetében. Van néhány tagállam, ahol csak néhány ilyen jellegű tevékenységet büntetnek, de inkább közigazgatási szankciókkal és nem büntetőjogi szankciókkal. Van egy maximum börtönbüntetés is a hamisításnál, 1-től 15 évig terjedő börtönbüntetéssel büntetik a tagállamok a hamisítást. Emellett büntetőjogi és más szankciókat is alkalmaznak. Litvániában 4300, Spanyolországban pedig akár 1, milliós, 1 millió eurós büntetéssel is sújtanak. 23 tagállam a hatóanyagokra, 14 pedig a segédanyagokra alkalmaz szankciókat, ha a büntetéseket, a bírságokat nézzük. Az aktív és segédanyagokkal kapcsolatban 26 tagállam administratív a hatóanyagok esetében 26 tagállam alkalmaz büntetőjogi szankciót, 20 pedig a segédanyagok esetében. A tagállamok további adminisztratív szankciókat vezettek be a hatóanyagok, segédanyagok és gyógyszerek hamisítására. És ha megnézzük, hogy mennyire voltak hatékonyak ezek az intézkedések, említettem, hogy elég nehéz mérni ezt a ö, dolog jogi természete miatt és ez volt az egyik legnagyobb nehézsége a külső tanácsadó cégünknek is. Elég nehezen tudott ez a cég a hamisításokkal és az ítélethozatalokkal kapcsolatban információkat szerezni, begyűjteni. De azért azt mondhatjuk, hogy a tagállamoknak büntetőjogi és közigazgatási szankciókat is be kell vezetniük, hogy a legális ellátási láncot védjék. Annak érdekében, hogy a végrehajtást megkönnyítsük, talán érdemes lenne olyan szankciókat bevezetni, amelyek magát a hamisítást büntetnék, anélkül, hogy bizonyítani kellene, hogy káros volt a páciensek egészségére egy bizonyos hamisított termék. És egyébként ez vonatkozik a tagállamok többségére. Emellett azt láttuk, hogy a legalább három éves börtönbüntetés a, az információcsere begyűjtését megkönnyíthetné a nyomozati cselekmények esetében. A bizottság azt mondja, hogy a tagállamok a 118 átszikket kielégítő módon hajtják végre, bizonyos tagállamok esetében azonban esetleg további büntetőjogi vagy közigazgatási szankciókat kellene bevezetni a hamisított gyógyszerekre, a hatóanyagokra és a segédanyagokra. Emellett hasznos lenne az is, ha gondoskodnának arról, hogy megfelelő erőforrásokat és humán erőforrást alokálnának a végrehajtás betartatására, például azzal, hogy új rendészeti szerveket részesítenének képzésben. És ennek alapján talán könnyebben tudnánk a hatékonyságot is mérni. Elég nehéz nehéz megfelelő, pontos adatokat begyűjteni a hamisított gyógyszerek piacáról. Végezetül pedig a hamisítás tól rettenthetnénk el szankciókkal, de ez csak akkor lehetséges, ha folytatódna az együttműködés, és a befált gyakorlatok cseréje is, Továbbá, a, ha a jogszabályokat megfelelő módon monitoroznánk, egyébként az Európai Bizottság szorosan együtt is működik a tagállamokkal, hogy ezt a nagyon fontos problémát megfelelő módon kezelje. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Grosszett asszony az első listámon, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm a bizottságnak ezeket a magyarázatokat, mert ez ez a 118-as cikk, azt vizsgálták, hogy ezt a lehető legjobban átültették-e. A következtetések, amiket a bizottság levont, eléggé pozitívak. A gyógyszerek hamisítása egy olyan téma, amely nagyon fontos számunkra, mert a hamis gyógyszerek igen súlyos következményekhez vezethetnek, tehát ez egy közegészségügyi téma. A bizottság beszámolójában hivatkoznak az illegális letesi láncra és illegális online patikákra. Tehát ezzel kapcsolatban felmerül bennem a kérdés, tehát a szankciók problematikája mellett, amelyről ugye beszéltek, felmerül bennem az a kérdés, hogy milyen hatása van az online értékesítésnek a hamisított gyógyszerek forgalomba kerülésére. Nem tudom, hogy a bizottság tapasztalt-e kapcsolatot a között, hogy az online értékesítés beindult, és a között, hogy mennyi hamisított gyógyszer került forgalomba. Van-e a bizottság véleménye szerint tehát e között kapcsolat. Ez az online értékesítés egy olyan értékesítési csatorna, -e, amelyet előtt előnyben részesítenek az illegális termékek, a hamisított termékek forgalmazói, és a bizottságnak van elképzelése arról, hogy mennyire hatékonyak a, az ellenőrző intézkedések, amelyekkel az online értékesítést kísérik figyelemmel. Köszönöm, Elken asszony következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Német. A, a hamisított gyógyszerek esetében nem is biztos, hogy itt arról kell beszélni, hogy büntető jogi vagy milyen szankciók járjanak, hanem arról, hogy ezt a jelenség, ezzel a jelenséggel szemben hogyan tudunk fellépni. Tehát egyrészt ezeken a termékeken nincsen megfelelő címkézés, de nyomon sem lehet őket követni, pedig nyomon kellene tudni követni, hogy honnan kerülnek, a, honnan kerülnek forgalomba és így ennek a címkézésnek a hiányossága miatt több probléma is fölmerülhet. Tehát én azt mondanám, hogy a gyógyszerek esetében valósítsuk meg a nyomon követhetőséget, és azt is, hogy a, hogy ezek komoly bűncselekményeknek minősüljenek, és ezzel kapcsolatos szankciók társuljanak hozzájuk mert különben teljesen közömbösek lesznek az emberek. Egy büntetőjogi szankció az sokkal inkább eretentő hatású, mint a közigazgatási szankció. Tehát tényleg el kell rettenteni ezeket az embereket a hamisító gyógyszerek forgalmazásától. Hát sem tudjuk képzelni, hogy micsoda értéke lehet ezeknek a gyógyszereknek, mennyit tudnak keresni ezen. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a bizottságnak is a jelentést. De azért szeretnék valamire rákérdezni. Nagyon hivatalos ez a jelentés, elmondja, hogy mit tettek a tagállamok, milyen szabályaik vannak, stb. Viszont bennünket a probléma megoldása érdekelne. A bizottságtól kérdezem, hogy tényleg sikerült előrelépnünk a hamisított gyógyszerek elleni küzdelemben. Azt kérdezném én is, amit Grosztet asszony kérdezett az, vannak információink arra, hogy az interneten elég gyakran keringenek a hamisított gyógyszerek. Éppen ezért vezettük be az uniós logót. Mi a helyzet a biz- ilyen tekintetben? Hol áll a dolog? A bizottság véleménye szerint az intézkedések ilyen tekintetben már hoztak valamit? Hogyan fejlődött ez a kérdés? Hogyan alakult ez a kérdés? Hiszen a lényeg az, hogy próbáljuk megoldani a problémát, de az, hogy itt egy egységes címkék van, még nem oldottuk meg ezt a problémát. Okay. Um, next is uh, Pieka kollega következő hozzászólom. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az Európai Bizottságnak ezt a villámgyors beszámolót. Ez egy nagyon formális jelentés, ahogy az előttem szóló is erre utalt, és a jelentés következtetései kapcsán alapvetően azt láttuk, hogy megpróbálják megelőzni valahol a, azt, hogy a piacra az Európai Unióban forgalomba kerüljenek hamisított gyógyszerek. Ugyanakkor eh, vannak adataink arra vonatkozóan, hogy mit lehet tenni ilyen esetben de hát nagyon nehéz igazából úgy, hogy ha nem tudjuk, hogy pontosan mekkora a problémának a mértéke. Az online kereskedelem fontos szempont, és hát az online kereskedelem, az elektronikus kereskedelem ellenérzése nem megfelelően biztosított az Európai Bizottságtól, pedig alapvetően azt várjuk, hogy ezt a disztribúciós csatornát, azaz az internetet nagyobb mértékben ellenőrizzék. Tudjuk-e, hogy online milyen forgalomat bonyolítanak eh, ez ügyben? Vannak egyszer maguk a gyógyszerek, illetve vannak eh, az táplálékkiegészítők, bármi olyasmi, amit például a sportolók, a, a használnak, vagy az intenzíven sportolók mindenféle táplálékkiegészítőket jellemzően online vásárolnak, és ezek igencsak veszélyesek lehetnek, ezek között még nagyobb a hamisított termékek aránya. A kozmetikumok, kozmetikumokról pedig még nem is beszéltünk, ezek nem esnek az előttünk fekvő jelentés hatája alá, ami baj, mert bizony ez is egy határos termék, amely ha hamisított, nagyon könnyen káros hatása lehet az ember egészségére vagy bőrére. Sok kérdés. Vámelyre várjuk a kérdést. Köszönjük, Kádemba asszony következik. Köszönöm szépen. Péter Lize kollégámhoz csatlakoznék. Egyrészt ott van a nyomon követhetőség, kérdése, másrészt pedig a bírságok mértékének a kérdése. Az információk alapján főleg a kereskedelemről beszéltünk, de én is megkérdezném azt, hogy a tagállamok, amikor eljárásokra kerül sor, megpróbálják-e a gyártás helyét kideríteni, a származási helyet azért, hogy világosan lássák azt, hogy honnan származnak ezek a termékek. Vannak -e erre vonatkozóan bírósági eljárások, vannak-e megállapodások, mm, esetleg harmadik országokkal, annak érdekében, hogy a, valahogy megszüntessük, felszámoljuk ezt a fajta kereskedelmet. Köszönöm szépen nem látok senki mást, akkor bizottságnak 10 percet adok, hogy válaszolja meg a kérdéseket. I'm so sorry, wait. Elnézést, egy pillanatot még. Cabezon asszony, nem láttam, nem akarom tőle megszakadni, megtagadni a lehetőséget. Villám gyorsan. Las redes son los principales distribuidores de este tipo de... Tehát tényleg csak villám gyorsan az gyógyszerek esetében az internet nagyon fontos disztribúciós csatorna. Hallhattunk erről a szankciók lehetőségéről vonatkozó kitételekről. Nem tudom, hogy ezeknek van-e valami hatása, hatája. Tudjuk, hogy az internet nem ismer határokat. A tagállamok például tudják, hogy mi folyik a többi tagállamban, a szomszédos országban. Nagyon nehéz ezeket a interneten keresztül árult gyógyszereket bármiféle módon ellenőrzés alatt tartani. Van-e például listánk arról, hogy milyen gyógyszereket hamisítanak, illetve a tagállamok ezzel mennyire vannak tisztában? Köszönjük, és most már még egyszer alaposan körbenézek, nehogy valakit kihagyjunk. Tényleg a bizottságnak adom meg a szót, parancsoljon, hölgyem. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Először is hagyd mondjam el azt, hogy mekkora is a probléma. Minden tízezredik forgalomba kerülő gyógyszer hamisított, az elmúlt években 400 ilyen esetről tudunk, a piac 3%-a illegális, tehát ezt láthatjuk, hogy milyen komoly probléma. Az általunk elfogadott is itt ma általam prezentált jelentés alapvetően egy áttekintést kíván adni arról, hogy a szankciókat hogyan alkalmazzák a tagállamok, illetve hát ezeket próbáltuk valahogy áttekinteni. Erről szól maga a jelentés. Arról is beszéltem, hogy milyen más intézkedéseket tettünk ezen komoly probléma megoldása érdekében a tagállamokkal együttműködve. Először is egy gyógyszer ellenőrzési rendszert vezetünk be, amely például kötelező biztonsági elemeket vezet be. 2019. februárjától lép életbe az új rendszer. A tagállamokkal persze szorosan együttműködünk, illetve az ipari szereplőkkel, hogy annak érdekében, hogy ez a rendszer jövő februárra valóban működőképessé váljék. Úgy érezzük, hogy ez egy komoly eszköz lehet a gyógyszerek illegális kereskedelmének visszaszorításában. Mondanom sem kell, hogy a tagállamokkal együttműködve továbbra is <clears throat> figyelemmel követjük azt, hogy a tagállamokban valóban vannak-e hatékony szankciók. Fontos, hogy a tagállamok érvényt szerezenek a nemzeti szinten érvényben lévő jogszabályoknak a saját tagállamoknak megfelelő helyzethez alkalmazkodva. Persze magunk részéről koordinálunk és egyeztetünk a tagállamokkal ez ügyben. Amikor a jogérvényesítésről beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy alapvetően a végtermékért, a forgalomba hozott végtermékért az előállító, a gyártó felelős, akkor is, amikor harmadik országból vásárolnak alapanyagokat. adatbázisunk, amelynek segítségével pontosan látnánk ez ügyben, de ahogy azt nem tettem, rendszeresen egyeztettünk a tagállamokkal annak érdekében, hogy tisztán ez ügyben. Mit tettünk még? Az internetes értékesítés kapcsán, hiszen többen feltettek kérdést erre vonatkozóan, annyit mondhatok, hogy konkrét, pontos adatokkal nem rendelkezünk a probléma nagyságát, mértékét illetően nagyon nehezen mérhető, ez már csak azért is természeténél fogva, hiszen illegális. Ez egy olyan kérdés, eh, ahol tudni kell, hogy sokan tudtukon kívül vásárolnak illegális gyógyszereket online. Éppen ezért egy olyan EU-s logót dolgoztunk ki, amely a legális bejegyzett online gyógyszer tárakat beazonosítja. Ennek segítségével azt reméljük, hogy egyrészt a fogyasztók felismerik, hogy honnan vásárolhatnak biztonságosan, illetve az esetleges visszaélésekre is jobban rá tudunk majd mutatni. Ehhez, ennek népszerűsítéséhez egy olyan kommunikációs eszköztárat is a tagállamok rendelkezésére bocsájtunk, amelynek segítségével remélhetőleg az online vagy internetes értékesítés kapcsán a felvilágosítás könnyebbé válik. Fontos, hogy ugyanazok a szabályok érvényesek az online értékesített gyógyszereknél, mint a sarki gyógyszertárban. Uniós szintű fellépést tájékoztatási terén nem tervezünk, de arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy a helyi viszonyokhoz alkalmazva használják azt az eszköztárat, kommunikációs csomagot, amit a rendelkezésükre bocsájtottunk. Egy szerettem volna elmondani címszavakból. Köszönöm. And, uh... Köszönöm szépen. Valószínűleg ezzel be is fejeztük, mert kimerítettük a napi rendünket és magunkat is. Köszönöm szépen a részvételt, délután találkozunk. Fél háromkor, fél háromkor. A rendkívüli kezdeti időpont fél három.